most megyünk tovább, következő napi rendi pont eh, következik, az egyperces felszólalások, az eljárási szabályzat 163-as cikke alapján. Stefani Csúr az első, aki szót kap. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam. A terrorizmus eh, és a bűnözés elleni fellépés egy komoly téma, a polgárok joggal várnak megfelelő lépéseket. Az egyik ilyen lépés a lőfegyverekről szóló irányel felülvizsgálata. Én mégis úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság jobban kell, hogy kommunikáljon a szakértőkkel, illetve a polgárokkal, mert ennek a tervezetnek egyes részei megvalósíthatatlanok, mások pedig a polgárok jogaiba avatkoznak be. A nemzeti regiszterek kérdése nyilván összetartozó, ugyanakkor a törvénytisztelő polgárokat nem szabad büntetnünk. Azt sem fogadhatjuk el, hogy ezek az intézkedések növeljék az illegális lőfegyverek tulajdonlását. Örülök annak, hogy a bizottságban szó van erről a témáról, és a szlovák szervezetek is kaptak lehetőséget arra, hogy kifejtsék az érveivet, érveiket. A, az elnök megszakította a hozzászólást, Deli úr következik. Szeretnék gratulálni a szerb állampolgároknak, akik világosat tették a választások során, hogy európai jövőt akarnak. Gratulálok a Self Progressive Pártnak, nagyszerű választási eredményhez, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok javára folytassák ezt a folyamatot. Én a Vajdasági Magyarok Szövetségének is gratulálok, amely az EPP egyetlen szerb tagja a választási eredményekhez. Ezzel a szerbiai magyarok politikai képviselete erős marad. Az elmúlt hónapokban a szerb kormány komoly eredményeket ért el, az első fejezeteket, tárgyalási fejezeteket megnyitották, emellett a migránsválságban is a regionális együttműködés útjára léptek, most az európai intézményeken van a sor, ezért is a bizottságot és a tanácsot felszólítanám arra, hogy hárítsák el az akadályokat az új fejezetek, különösen a 23-as fejezet megnyitása előtt. Köszönöm szépen, Busoy úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Öt hónap telt el, amióta Norvég gyámhatóság öt gyermeket elvett egy családtól, ahol az édesapa román származású volt. Sok volt a tiltakozó akció, nagykövetségek próbáltak fellépni, az Európai Parlament is, de mégis semmi nem változott. Norvégia továbbra is ilyen lépésekre ragadtatja magát. Elképesztő, hogy gyermekeket elszakítanak a családjuktól. Később visszakerültek a gyerekek, de miután nagyon sok időt töltöttek a családjuktól távol, ez nagy károkat okozott el. Nem szabad, hogy az EU ezt tolerálja Norvégiával szemben, ezt eh, fel kellene lépni. Kaputó úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem régiben eh, tették közé a fekete listát a az EFSA felmérése alapján, a fitoszanitáris elemzés alapján indiai bazsalikon, egyiptomi narancs, kenyai és egyéb egészségügyi termék, egyéb élelmiszerbér termékek a Dominikai Köztársaságból, Marokkóból és így tovább bizonyultak veszélyesnek, kar- karcinogénnak, az állampolgárok életére veszélyesnek, veszélyes adalékanyagokat tartalmazónak. Az Európai Uniónak kötelessége az európai állampolgárok egészségének védelme és annak betartatása, hogy minden élelmiszeripari termék megfeleljen a biztonsági előírásoknak és az itteni követelményeknek, szabályoknak. A külföldről importált termékek gyakran szociális és környezetvédelmi dömpinggel járnak együtt, és az élelmiszeregészségügyi hivatalnak sokkal szigorúbb ellenőrzést kellene végrehajtani az élelmiszerek biztonságának garantálása érdekében. Közé kellene tenni, nyilvánosságra kéne hozni a felhasznált anyagok származását, eredetét, akkor is, hogyha ezek az EU-n kívüli országból származnak, mert ezek gyakran veszélyesek az emberi egészségre. Köszönöm, ahogy az már ma elhangzott az ENISA vezetése az elmúlt eh, években megpróbálja devaluálni ezt az ügynökséget, eh, ketté szedték, eh, há, sőt három részre szedték, és mindössze tizen maradtak Iraklionban. A munkavállalók nagy része Aténban dolgozik. A cél az, hogy a krétai Iraklionban alá rendelt szerepbe hozzák eh, a központot, majd az ügynökséget, majd eh, végső célként eh, elvigyék azt Görögországból. Ezt nem fogjuk hagyni, és a krétai hatóságokkal együttműködve a 2012 óta, amikor is én ireklénő képviselő voltam, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a cél ne valósulhasson meg. Az Erisa Görögország, Krétán fog maradni, függetlenül attól, amit a vezetése az Elisának a múlt héten itt mondott, ezért is fogok úgy szavazni, ahogy szavazok majd. Jakob Csicsúr. Köszönöm. Az EU-ban 12 mezőgazdasági terméket ellátnak a megfelelő címkével, oltalom alatt álló földrajzi jelöléssel, és ezeknek a termékeknek az exportja 15 milliárd euró értékű. Ez Egyesült Államokba irányul elsősorban az export. Ezeknek a termékeknek, ezek a termékek a mi étrendükben fontos szerepet játszanak, hagyományosan is nagyon fontos termékek, és a globális piacon szeretnénk értékesíteni ezeket a termékeket, szeretnénk az oltalmat kiterjeszteni, hiszen ez garantálhatja a kiváló minőségi termékeink értékesítését a világpiacon de ez rámutat arra, hogy mennyire fontos ezeknek a termékeknek az oltalma a TTIP tárgyalások során is, mert máskülönben az EU-ban a vidék kárt szenved. Köszönöm, Anderson eh, asszony. A brit kormány eh, és eh, a szélsőbb Észak-Írországon kampány fogtat a brexit kapcsolatban, teljesen felelőtlen módon. Az én választókörzetemben ez különösen így van. Az Észak-Írország 3,5 milliárd támogatást kap, szociális ágazat, karitatív szervezetek, mindenki profitál az EU tagságból. Nemzetközi pénzintézetek is kimutatták, hogy az észak és a dél közötti különbségek nőnének az esetleges Brexit után. Meg Guinness kolléganőm is rámutatott arra, hogy mintegy 500 millió EU fogyaszt fogyasztó eh, férhető hozzá az EU tagság révén. Nagyon sokan azonban kemény kampányt folytatnak, hogy a mezőgazdaságban maradjon meg az, az egy pillér, legyenek általány támogatások, de elmondhatom önöknek, hogy a Sinn Féin ezt nem támogatja. señor presidente la semana pasada cientos de personas volvieron a la. köszönöm szépen múlt héten több százan mentek Vienna Kastíliában, vonultak fel, hogy hallassák hangukat és véleményt nyilvánítsanak egy kiégett fűtőelem eh, tárolóval kapcsolatban de tiltakoztak az emberek, mert nem eh, felel meg az Euratom eh, szerződésben foglaltaknak ennek a eh, tárolónak a létesítése. Nagy politikai nyomás alatt születtek meg a határozatok. A spanyol kormány pedig fejbe vette, hogy igenis egy kiégett tárolót fog itt létesíteni, anélkül, hogy erről előzetesen tájékoztatta volna a polgárokat. kasszia Európa része valóban egy ilyen nagyon kockázatos létesítményt csak úgy el lehet képzelni itt Európa közepén a polgárok részvétele nélkül nem akarunk hulla, hull, nukleáris hulladékraktár lenni Európában. Az Európai Bíróság úgy döntött, hogy Németország magyar és román állampolgárokat nem téríthet vissza, nem adhat át a Magyarországnak és Romániának csak akkor, hogyha a börtönfeltételek megfelelőek hogyha ez megtörténhet, akkor a brit állampolgárokat sem adhatjuk át, hogy ugyanilyen börtönökbe kerüljenek. Nagyon sok ártatlan áldozat van a brit állampolgárok között, akik, akik Görögországban, Spanyolországban és magyar börtönökben szenvednek a rémes körülményektől, hogy csak három országot említsek. Én a belügyminiszternek írni fogok, hogy az európai elfogadó parancs értelmében kért kiadatásokat függeszték fel minden olyan tagállam esetében, ahol a börtönkörülmények nem felelnek meg a méltó emberi bánásmódnak. Hát azt hiszem, ez valamennyi tagállamot magában fog foglalni. Az Egyesült Királyságnak a saját jogszabályai értelmében kell a saját állampolgárait megvédeni, és ezt csak az EU-n kívül tudjuk megoldani. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A Boszporusz őrültje, ahogyan Erdogánt itt kedvesen hívni szoktuk a parlamentben, ismét oda csapott. Most az EU egyik eh, nagykövetjét eh, ő utasította rendre, eh, mert a török genocidiumról, népírtásról beszélt a nagykövet. Kötelezni akarta mindenkit, hogy egy megfelelő dokumentumban a népírtás szót töröljék. A Kulturális Szakbizottság tagjaként hagytad egy javaslatot a genocidium szót jó, töröljük, és a népírtás szóval váltsuk föl ezt a kifejezést a jelentésben. Én németként elég jól ismerem ezt a népírtást, népírtást, és a török kormány szeretném figyelmeztetni ebben a száz éves ritmusban próbálnak genocidiumot elkövetni. Gondoljunk csak most a kurdok helyzetére, nem kellene felgyorsítani ezt, hogy mikor bonyolodnak népírtásba, és azután nem mi takarítsuk szemetüket, nem menjen senki Törökországba nyaralni. Etszóla asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Az internethez való hozzáférés, a gyors, megbízható internethez való hozzáférés az Európai Digitális Agenda egyik pillére. Igaz, hogy nagyon nagy előrehaladást sikerült elérni, hogy hozzáférhetőbb legyen az internet, versenyképesebbek legyenek az árak, de még mindig nagyon sok panaszt hallunk, a szolgáltatók ügyfeleitől, akik arról panaszkodnak, hogy a meghirdetett letöltési, feltöltési sebesség és aztán a gyakorlatban nyújtott sebesség változó, eltér egymástól. Előfordul, hogy kifizetnek valamit, és a harmadát kapják meg az ügyfelek. Tehát a szolgáltatóknak kötelessége hogy tájékoztassák az ügyfeleket a sebességről. Ez egy jó lépés előre, de a tanács és a bizottság most akkor garantálja azt, hogy ami írásban megfogalmazódott, az a gyakorlatban is megvasoluljon. Nagyon nagy mértékben támaszkodunk az internetre a hétköznapi életben, ezért nyújtottam be egy írott nyilatkozatot, amely a fogyasztók védelmének erősítését követeli

Brüsszelbe utaznak, nyilván ők is a brüsszeli repülőtérre jönnek, Juncker úr és a többiek. Próbálják meg egyszer, hogy úgy utaznak, mint egy egyszerű utas, átmennek az összes ellenőrző ponton a katonák mellett, a, az ellenőrző pontokon, akkor az embernek sírni van kedve, hogy hova jutott Európa és feltehető a kérdés, hogy ilyen Európát akartunk? Ez az, amivel több ezer embernek kell szembesülni akkor, amikor a brüsszeli repülőteret használja. És ez csak egy példa. Mégsem tettnek semmit annak érdekében, hogy megtehe- megváltoztassák a helyzetet, de önök, Juncker úr, Schulz úr és a többiek tudnak valamit tenni. Tegyenek valamit azért, hogy ne kelljen menekülnie a szíriaiaknak, afrikaiaknak azért, mert Európa külpolitikája nem tesz eleget értük. Valójában ez a szélsőségeseket mozdítja elő Európában. Köszönöm szépen, elnök úr. Vladimir Putyinnal kapcsolatban ebben a teremben is többször már elhangzott, hogy fel kellene hívnunk a figyelmet arra, hogy milyen veszélyes útra lépett. A Kreml a krémi tatárokkal szemben minősíthetetlen lépéseket tesz, felosztatta a parlamentjüket. Ugyanakkor Franciaország hivatalos látogatásra hívta meg, valamint Úgy gondolom, hogy ez is azt jelzi, hogy az Európai Unió fő áramlata milyen irányba halad. Köszönöm, Harkin asszony. Köszönöm, elnök úr. Juncker úr azt mondta, hogy ugyanazon a helyen egyelő munkáért egyelő munka járjon, és ugyanezt mondta Tyson asszony is. Ehhez képest sokan úgy gondolják, hogy garantálva van az EU szinten. Európában mégis van egy tanári és ápolónői differenciált rendszer. A fiatal oktatók, tanárok például sokkal kevesebb fizetést kapnak, akik 2012. februárja óta kezdtek el tanulni, azok sokkal kevesebbet fognak kapni a karrierjük során, mint a régebben kezdő tanárok. A miniszter azt mondta, hogy az EU jog nem szabályozza a fizetési besorolást. Ennek az eredménye mégis az Írországban, hogy ugyanazért a munkáért nem jár ugyanolyan jövedelem. Mit mondjunk annak a tanárnak, aki 40 év alatt majd 220 ezer euróval fog kevesebbet keresni, mint a másik, hogy egyenlő fizetést fog kapni, egyenlő munkáját? Nem tudjuk ezt mondani, viszont ki kellene vizsgálni. Um, Köszönöm, elnök. Mary Boyle képét tartom a kezemben. 1977-ben eh, tűnt el eh, hat évesen, és az a férfi, aki a családja szerint felelős az ő eltűnéseért, soha nem lett formálisan kikérdezve. Eh, egy politikus beavatkozott a nyomozásba, és eh, az történelem egyik legcsúnyább rendőrségi eltusolását láttuk. Eh, Ikertestvérét eh, egy évvel ezelőtt elhoztam ebbe a parlamentbe, hogy igazságot keressünk. Az alapvető jogok kartájának második, kar, második cikke garantálja az élethez való jogot. A 20-as cikk garantálja a törvény előtti esélyegyenlőséget. Egyik jogot sem kapta meg ez a kislány. E, nem volt valódi vizsgálat e, a kislány eltűnésébe, e, annak ellenére, hogy a jogász csapatuk ezt kérte, és valójában az ír sem lehetett megvitatni ennek a hat éves kislánynak az ügyét, ezért is vagyok kénytelen Európában felvetni ezt az ír állam megbukott. Gracias. Teri Cabras képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság elmúlt héten a spanyol gazdasági minisztert és önkormányzatokat felszólította arra, hogy tegyenek lépéseket a deficit csökkentése érdekében. Nagyon sok az egyenlőtlenség. A szociális kiadások 50%-át helyi önkormányzatok fizetik ki Katalóniában, és a, a, köz, a költségvetésünk 50%-át fordítjuk szociális kiadásokra. Ez sok milliárd euró. És miután kevés a pénz, kórházakat zárnak be, visszanyesik a szociális szolgáltatásokat. Nem tudjuk elfogadni, hogy az oktatásban, a szociális eh, szférában, az egészségügyben további megszorításokat kell elfogadnunk. Miért nem a eh, védelem vagy a hadsereg területén, ami a költségvetés egy eh, százalékát emészti fel, miért nem ott kerül sor megszorításokra? Karin Mike képviselő. Nagyon megrökönyödött a világ attól, amit Erdogán elnök megenged magának az elmúlt időszakban. Ugye őt, mint államfőt nem lehet sértegetni, vagy megsérteni. Nos, itt volt a Böhmemann eset, amelyek kapcsolatban a német kormány lehetővé tette, hogy az ügyészség elindít a vizsgálatot. Ez olyan látszatot kell, mintha nem lenne független az ügyészség. A Lech Kaczynszkivel kapcsolatban egy lengyel újság tíz évvel ezelőtt még elég sértő címeket is adhatott, tehát azóta ez már nem lenne lehetséges, még alkotmányosan is korlátozzák a sajtószabadságot, szabadságot, de sokszor az elnökökről nem lehet sértő megjegyzéseket tenni, mi az arab világban sem, és Európában sem. Gracias. Señor McAllister. David McAllister következik. Mr. President, Elnök úr, hölgyeim és uraim, vasárnap utaztam el Belgrádba, hogy a szerb parlamenti választásokat közelebbről figyelemmel kísérjem. Nagyon fontos politikai jelzést küldtek, az emberek többsége az országok Európa felé való közeledésére szavazott. A szomszédos országokkal való kapcsolatok javultak, és így a regionális együttműködés is erősödött, és szorosabbra fűzték a kapcsolatokat az EU-val. Szerbia most már végrehajthatja a gazdasági reformjait, megerősítheti a jogállamiságot, a közigazgatás reformját keresztül viheti, és a média szabadságát megvalósíthatja. Most már tud erre koncentrálni. Komoly kihívások előtt áll az ország, és a kontinens jövőjébe is beleszól. Segítsük Szerbiát az Európához felé, Európa felé vezető úton. Szerintem a 23-as és 24-es fejezeteket az igazságszolgáltatás alapvető jogok, igazságszolgáltatás, szolgáltatás, biztonság és jogtérsége, ezeket meg kell nyitni, mert ez segíteni az országot. Köszönöm, és Nina Gill következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Én ugyanúgy, ahogy a világon élő 30 millió szik is döbbenten figyelte a terrorista támadást eszemben Németországban a múlt héten az egyetlen megválasztott szik parlamenti képviselő vagyok Európában. Együttérzésemnek szeretnék hangot adni a szikek felé. Semmilyen valási közösség nem támadható így módon. Egész egyszerűen érthetetlen, hogy a radikális fiatalok miért vennének célba egy vallásgyakorlási helyszínt az az egyetlen gondolatom, hogy talán a bizalmatlanságot akarták elhinteni közöttünk. Nagyon fontos, hogy a német hatóságok sürgősen lépjenek fel, és az elkövetőkre lecsapjon a törvény. Nem csak eszemben kell fellépni, hanem egész Európában garantálni kell azt, hogy mindenfajta fenyegetést komolyan kell venni, ugyanúgy, mint ahogy az a terrorista atrocitásokkal történt Európában. Köszönöm, Pimenta López úr következik. Obrigado, senhor president. Köszönöm szépen, elnök úr. Latin Amerika és a Karib térség nagyon nehéz körülmények között van most. A kubai tárgyalások folytatnak, remélhetőleg sikerül a blokádot felfüggeszteni, és az béke folyamatban Kolumbiában is előrelépés történik, de az Európai Unió ehhez nem járul, fel, nem járul hozzá, mert most a FARC és más terrorista szervezeteket leveszi a terrorista szervezetek listájáról. A kapitalista beavatkozás a demokráciákban Dél-Amerikában destabilizációhoz vezet és ez történik Brazíliában és Venezuelában. Végül pedig a szolidaritásomról szeretnék tanúbizonyságot tenni. Ekvádorban a 70, 70 éve az egyik legsúlyosabb tragédiát élik most az emberek. Több ezer áldozata van a földrengésnek, és nagyon sok sérültje. Az Európai Uniónak pénzügyi támogatást is kell biztosítani. Köszönöm szépen, és Foszpicsi képviselő következik. Köszönöm Én Stefanec úrhoz hasonló felszólalást szeretnék tartani. Én magam is aggódom a lőfegyverekről szóló irányelv miatt, és én azt szeretném, hogyha a bizottság foglalkozna ezzel az érzékeny témával. Önök is bizonyára tudják, hogy nagyon nagy az ellenállás a tagállamokban, a cseh köztársaságban, a cseh parlament, illetve különböző szakmai szervezetek utasították el ezt az irányelvet. Tehát arra kérném a bizottságot, hogy vegye újra fontolóra azt, hogy szükséges-e valóban az összes pontja ennek az irányelv változtatásnak a terrorizmus elleni harcban E, és elkerülendő az, hogy a jogszerű e, tulajdonosokat, fegyvertulajdonosokat zaklassák a hatóságok. Buda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon veszélyes jelenségre szeretném felhívni a figyelmet. Kelet-Európában, Romániában nagyon gyakran fordul elő, hogy úgynevezett külföldi beruházók vagy befektetők, akik igazából spekulánsok, földet rabolnak. Jelenleg Romániában már a föld terület 40%-a külföldi, nem mezőgazdasággal foglalkozó spekulánsoké. A kis és közép gazdaságok bezárnak, nagyon nagy a bizonytalanság a mezőgazdaságban. Mindenek az oka az, hogy ezeket a területeket ritkán művelték meg, és most, ha meg is művelik, akkor ez csak formális, mert igazából csak az EU támogatásokat akarják zsebre vágni, nem érdekük, nem szándékuk, hogy fejleszék az adott területeket. Megbízható keretek közé kell ismét szorítani ezt a jelenséget. Zdehovszki képviselő. Köszönöm, elnök úr. Még mindig én vagyok az utolsó hozzászóló, de nagyon fontos az a kérdés, amit szeretnék felvetni. Gyakran megfeledkezünk erről, amikor a migrációval kapcsolatos vita folyik, pedig rendkívül fontos dologról van szó, a menekültek pszichés egészségéről. Ezek az emberek háborús területekről menekülnek, a háborús körülmények között többen szörnyű dolgokon mentek keresztül. A gyermekük karjukban halt meg, Assad dobta rájuk a hordó bombáit, borzasztó traumák után érkeznek meg Európába. Ezért önhöz fordulok, biztos asszony, van már csak itt közöttünk, tegyen valamint annak érdekében, hogy a kvótákról és egyéb lényegtelen dolgokról folyó viták helyett foglalkozunk már végre a valós, az igazi problémákkal, és az egyik ilyen nagyon nagy súlyos probléma majd a menekültek integrálásának a kérdése. Következő ülés holnap kezdődik. Addig is mindenkinek jó éjszakát kívánok!